uh, annual burden uh, survey, uh, the independence of the Nemzeti parlamentek, és ide tartoztak volt ezen kívül módosítás, amit benyújtottak arra vonatkozóan, ami a parlament jogalkotási munkájához kapcsolódott, de az intézményközi megállapodások nem takarták, nem fették le. Hadd mondjam el, hogy nagyon sok minden nem jelent meg az intézményközi megállapodásból, pedig ez a, az Európai Parlamentnek az előjoga. Nem kell a választási lehetőségeinkről más intézményekkel ilyenkor megbeszélni. Eh, beszélni. De biztosíthatok mindenkit arról, hogy eh, a lehető legnyitottabb, eh, befogadóbb kívánok lenni, a lehető legtöbb módosítót felvenni a kompromisszumokba. Természetesen lesznek ellentmondásosak is, közöttük, vagy egymásnak ellentmondók. Elég sok is van így. De hadd mondjam el, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a KKV-kra való hatásról, a jogalkotás KKV-kra való hatásáról. A monitoring terhek, a jogalkotás minősége és egyéb kérdések is felmerültek. Tulajdonképpen azt szeretném mindenképpen biztosítani, hogy pozitív, konstruktív maradjon a módosítókkal kapcsolatos hozzáállásunk. Így lehet jó jelentést készítenünk. Sikerült a kompromisszumokat kialakítani az árnyék előadókkal, amikor február 17-én találkoztunk. Öt kompromisszumos javaslatunk van, illetve akkor annyiról állapodtunk meg, és plusz kettőt tettünk még hozzá. Remélem, hogy elégedettek lesznek majd a kompromisszumokkal. Úgy gondolom, hogy az lenne most a leg... nekem ennyi lett volna a mondandóm az ülés elnökeként, úgyhogy meg is nyitom most a vita lehetőségét a módosítókról, vagy bármi másról, amit szeretnének felvetni a jelentéssel kapcsolatban. Megadom a szót önöknek. Giefer Hofstadt. Giefer Hofstadt az első. You, uh, President. And, uh, I want to... Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt szerettem volna javasolni, hogy egy új F kompromisszumos javaslatot vegyünk fel, ha lehet. A 12-es 3B pontja a szövegben az van, hogy a folyamatban lévő tárgyalások függvényében kezdjük meg a tárgyalásokat. Tehát azt javaslom, hogy a kollégákkal való konzultációt követően azt javasolnám, hogy a, az F123B módosítója, ami a 68-as módosító, a következő szöveg kerüljön tehát ennek a helyére, felolvasnám. A, vonatkozó, a megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek értelmében a parlament elvárja, hogy a bizottság előterjesszen olyan javaslatokat, amelyek meghatározzák a meghatároz, vagy elérhető, megvalósítható célokat annak érdekében, hogy a legfontosabb területeken, ágazatokban a terhek csökkenjenek, valamint biztosítható legyen, hogy a, jogalkotá, a jogszabálynak a célkitűzései sem csorbulnak. Az Európai Tanács szövege ösztönzött minket erre. Lehetne persze az ellenkezője is, hogy őket ösztönöz, a mi szövegünk, de most ez csak részletkérdés. Odaadhatnám önnek a szöveget? Nem, sikerült leírni, de nyugodtan hozza, persze, az nagyon jó. Madame McIntyre, you want to... McIntyre asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, számunkra a reform folyamat egy folyamat, ami nem áll meg, és nagyon örülök annak, hogy nagyon örülök annak, hogy az intézményközi megállapodás is ezt megállapítja. Először öm, is a megállapodás azt határozza meg, hogy mi a cél. Ugye azt mondja, hogy a jogszabályoknak el kell kerülni a túlszabályozást, az adminisztratív terheket az állampolgárok számára, különösen a KKV-k számára és úgy gondolom, hogy ebből a szempontból nekünk tulajdonképpen ez a kiinduló pontunk. Itt kezdtük el a, a benyújtott módosítóinknak a kidolgozását. A cél az egyszerűsítés, a jogszabályok egyszerűsítése és a, a terhek csökkentése, adminisztratív terhek csökkentése volt a homlokterünkben. Persze, nagyon örülök annak, hogy Verhofstadt úr a mostani javaslatot beterjesztette egy új F kompromisszumos javaslatra. Ebben konkrétan kimondhatjuk, hogy várjuk, elvárjuk, hogy a bizottság előterjessze azokat a javaslatokat, amelyekben meghatározza a legfontosabb ágazatok terheinek a csökkentésére vonatkozó célokat. A tanácsnak a határozatára alapozva mondjuk ezt, és én is egy további um, idézetet szeretnék javasolni, hogy vegyük be. Figyelembe véve az Európai Tanácsülésének következtetéseit 2016. február 18-19-i ülés, ez nagyon fontos beiktatás lenne, mert függetlenül attól, hogy ki inspirált, ki csonált, kicsodát a, a célok és a, a terhek csökkentése és a tehercsökkentés céljai különösen fontosak. Ez a legfontosabb része a brit újratárgyalásnak. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy vannak ezek a különböző következtetések, és, a, és erre kellene valahogy utalni, ezt kellene elismerni ezzel az idézettel. Megemlíteném ezen kívül azt is, hogy a az intézményközi megállapodás is említi a konzultációkat, és nagyon határozottan támogatom azt a gondolatot, ami az úgynevezett éves felmérés a terhekről. Ez egy nagyon jól meghatározott pont a tanács következtetéseiben. Ugye arról van szó, hogy a túlszabályozás elkerülése, az administratív terhek elkerülése érdekében az ABS a referencia. Tehát a terhek csökkentése a fő cél. Nagyon fontos véleményem szerint, mégpedig azért, mert a miniszterelnökök kezdeti tárgyalása során, amíg eh, miniszterelnökünk természetesen új megállapodást akart Nagy-Britannia számára, igazából azt akart, hogy minden tagállam számára, minden állampolgár számára jobb legyen Európa. És ez az intézményközi megállapodás most valami olyasmi, ami folyamatban van. Folytonos lesz, folytonos úgy, ahogy az európai jogalkotás is folytonos. Ebből a szempontból tartom fontosnak, nem csak Nagy-Britannia számára, vagy az Egyesült Király számára, hanem elsősorban minden tagállam jövője számára, az előrehaladás szempontjából. Úgyhogy az új kompromisszum nagyon jó szerintem, és nagyon örülök annak, hogy a, ezt a, a bekezdést is be tudjuk majd diktatni. Köszönöm szépen, McIntyre asszony. Hadd mondjam el én is, hogy nagy reménységekkel nézünk az elé, hogy más kompromisszumokat is támogat. Hadd mondjam azt, hogy igen, a, támogató vagyok, hiszen együtt dolgoztuk ezeket ki. Tudom, hogy a, nem tudtam ott lenni sajnos az árnyék előadók ülésén, de a képviselete kiváló volt. Igen, tudom, nagyon-nagyon jól e, képviseltek, sőt tulajdonképpen szeretném is az érdemeit kiemelni a helyettesemnek, apró módosítások vannak talán, amiket szeretnék, de alapvetően támogatjuk. Richard? Senk. Tehát akkor ennél jobban más nem is támogathatja. Így van, mindannyian azt akarjuk, hogy jobban működjön az EU. Remélem legalábbis. A kérdés az az, hogy hogyan érjük ezt el. Az intézményközi megállapodás nagyon fontos eszköz lehet, de természetesen a jobb jogalkotásra vonatkozó intézményközi megállapodás ez, nem pedig egyszerűen a túlszabályozás elkerüléséről szól. Vannak olyanok, akik eh, kizárólag ezt a szempontot hangsúlyozzák. Ugye ne felejtsük el, hogy a jogszabályokat mindig valamilyen célral fogadják el, és hogyha európai szinten történik ez, akkor eh, ahhoz a tagállamok eh, igen nagy többsége kell a tanácsban, a minősített többség az egy magas küszöb, és az Európai Parlament támogatása is. Úgyhogy nyilvánvalóan európai szintű lépésekre van szükség. És ha európai szinten lépünk, akkor nyilvánvalóan fontos, hogy csökkentsük a vállalatok számára a költségeket. Közösen, ne pedig 28 különböző és egymásnak ellentmódó módon, formában. A jelentéssel kapcsolatban elmondhatom, hogy a frakció támogatja a jelentést, a kompromisszumok módosításával, a kompromisszumokkal kapcsolatban pedig tulajdonképpen elégedettek vagyunk. Nyilvánvalóan újra kell értékelni a jogszabályt. Nem szabad a célt, a fő célt szem előtt évesztenünk. És értékelni kell azt is, hogy milyen költsége van annak, hogyha nem szabályozunk ha nem szabályozzuk, hogy az milyen terhet ró a környezetre, a fogyasztókra, a közigazgatásra, és így az adófizetőkre, a munkavállalókra. Kiegyensúlyozott megközelítésre van ezért szükség. Akkor, amikor a kompromisszumos módosítókat nézzük, akkor vannak olyan mondatok, amelyek ugye nagyon közel vannak a konszenzushoz, amiről most szó volt, de szeretnénk, hogyha a mi fenntartásaink is valamilyen módon bekerülnének. Úgyhogy ezeket a kompromisszumokat azért a frakció el tudja fogadni. Fontosnak tartom az is, hogy a szöveg helyesen rámutat arra, hogy a hatástanulmány az ellenőrző testületek, akik tanácsot adnak a hatóságoknak, tanácsadói minőségben vannak, demokratikus módon nem pedig felváltják vagy őket, vagy uralkodnak rajtuk. Ez nagyon fontos. Úgyhogy ezekkel a fenntartásokkal, hogyha ezek bekerülnek, a fenntartásaink bekerülnek, ezért ezeket tisztázzuk, akkor teljes mértékben el tudjuk fogadni a kompromisszumokat. Köszönöm szépen, Richard. Nem tudom, van-e még valaki? aki hozzá kíván szólni. Guy Verhofstadt az álda nevében, mert eh, igazából most csak a kompromisszumokról beszéltél. Általában úgy gondolja, hogy az álda támogató? Igazából mindig úgy igyekszem, hogy az Alde nevében és a saját nevemben mondjam, tehát eh, semmiféle problémánk egyelőre nincsen a javaslattal. És az Európai Tanács bölcsességére e, utalni szeretnénk a bevezető rendelkezésben, ezt nem mindig tesszük meg, de ez most itt jó. Um, legalábbis a múltban így volt. Ugye Giefer Hofstadt úgy arra gondol, hogy amikor ő elment a tanácstól, akkor az összes bölcsesség átkerült a, a tanácsra. Na jó, de ezzel keresztül most visszakerülhet. Nem tudom, hogy más frakció kére szót, úgy látom, hogy nem akkor elmondhatom, hogy keményen dolgoztunk a kompromisszumokon, a legtöbb a munka javarészét elvégeztük, és remélhetjük azt, hogy holnap eljönnek a szavazása. Az, az érintettek ugyanekkor fogunk az AFET, ECON és mások együtt szavazni, nagyon fontos lesz. Ha nincs most más ezzel kapcsolatban, ezzel a jelentéssel kapcsolatban, akkor George, a te jelentésedre rátérhetünk. 20 percet szeretnél, vagy mennyit? I'm delighted, astounded that we should have had time. Abból indultam ki, hogy elég időnk lesz ennek a pontnak a megvitatására. Kis történeti visszatekintővel kezdeném. A, egy parlamenti állásfoglalás szerint egy egy emberi jogi és jogállami mechanizmust eh, kell majd kidolgozni. A eh, LIBE készít egy jelentést, Sophie Intfeld majd kicsit később fog érkezni, ő lesz a jelentéstevő. A a munkamódszer nagyon hasznos volt. Én feldasszony összehívta az összes Libe árnyék előadót, és nagyon barátságosan engem is meghívott, hogy vegyek részt a munkában. Elkészített mindenki egy munkaanyagot, tehát összesen nyolc ilyen munkaanyag készült, én írtam egyet arról, hogy a parlamenteknek milyen szerepe van az emberi jogokkal kapcsolatos parlamenti egyeztetésben, ez a dokumentum hozzáférhető bárki számára. És egy héttel ezelőtt a Libében megvitattuk az összes anyagot. Ma tehát ezt újra megvitatjuk, és ehhez kapcsolódóan készítek én egy véleményt, ami a LIBE szakbizottság pedig majd Sophie Intfeld jelentéséről fog szavazni. A múlt hati ülésen elhangzott az a javaslat, hogy mozduljunk el egyfajta közös emberi jogi jogállami kultúra felé, mind a 28 tagállam. Fontos kihangsúlyozni, hogy mind a 28 tagállam kivétel nélkül azonos értékeket val. De az az elgondolás, hogy legyen egyfajta paktum, amely az összes tagállam csatlakozik, és ez inkább egy politikai dokumentum lenne, nos azt hiszem, hogy ezen nagyon komolyan el kell gondolkoznunk ezen a javaslaton. Azt is elmondtam, hogy most konkrétan két jogi eszközünk van, a kötelezettségszegés miatti eljárás és a hetedik cikk eljárás. Hogyha e, valakinek gondja van, nézze meg a hetedik cikket, ugye ezt e, ilyen atombomba opcióként szokták emlegetni, ez gyakorlatilag használhatatlan. Mert itt egy abból indul ki, mintha lenne egy köztes intézmény vagy eljárás, a kötelezettségszegési eljárás és a hetedik cikk között. De jelenleg e, egy ilyen e, köztes dolognak nem lenne jogalapja. Tehát, hogyha egyáltalán ez e, megvalósul valamikor, ehhez mindenek előtt az alapszerződés módosítására lenne szükség. Ez lenne az első megérzésem ehhez az egyébként nagyon fontos dokumentumhoz. Ebben a szakbizottságban azt hiszem nem kell részletesen ismertetnem azt, hogy az afko nak mi a vélemény erről az egész kérdésről. Nyilvánvalóan a kormányzás, a governance kérdés, azután a joguralma, jogállamiság kérdése nagyon is foglalkoztat minket. Nagyon érzékeny a különbség az EU, illetve a tagállami hatáskörök, kompetenciák között. Itt van nyilván egy szürke zóna. az az elszámoltathatóság kérdése, az EU jogszabályok egységes alkalmazásának a kérdése. És végül valamennyien talán eh, alap kellene koncentrálnunk, hogy hol van eh, szisztemikus kockázat a törvényesség, illetve a jogállami elveknek való megfelelés az emberi jogok tiszteletben tartása kapcsán. Ezeket a gondolatokat fejtem majd ki a véleményemben, amikor azt majd elkészítem. Tettem egy javaslatot, hogy legyen eh, éves, minden éven, éppen egy egyeztetés az Európai Parlament, eh, a nemzeti parlamentek, eh, és esetleg az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének delegációja között, esetleg civil szervezetek, más érdekeltek, érintettek is részt vehetnének ezen az egyeztetésen, és ez egyfajta folyamat lenne, persze költségvetési vonzata is van, amivel majd a titkárságnak kell foglalkozni, de a célkitűzésünk az lenne, hogy tisztázzuk, mi hogyan működne a gyakorlatban, hogyan definiálnánk a törvényességet, a jogállamiságot, az emberi jogokat, és azt hiszem, hogy a, a, ennek a bizonyos paktumnak a definiálása is fontos lenne. Ideális esetben persze ez nem valósul meg egyik napról a másikra, de ideális esetben azt szeretném, hogyha ez a, jog, a jogállamiságnak ez a kultúrája kiteljesedne és megvalósulna egy szerintem majd elég hosszú folyamat végén és akkor minden tagállam ugyanazok azon elvek alapján jár el, ugyanúgy értelmezi azt, hogy mit értünk jogállamiságon, emberi jogokon, és ugyanakkor persze elismerik azt, hogy jelentős különbségek vannak a eh, különböző tagállamok jogi kultúrája között itt elég legyen megemlítenem, hogy van a kontinentális jogi tradíció, illetve az angol száz jogi eh, tradíció, aztán van a, például Skóciában a kettőnek egyfajta eh, elegye jellemzi a jogrendet. Ezekkel a kérdésekkel eh, foglalkozni kell, hiszen a szubszidiaritás elvét tiszteletbe kell tartanunk. Ennek az alapján léphetnénk tovább, és most örömmel várnám a hozzászólásokat. Köszönöm szépen. Szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy miután György készíti el a véleményt a LIBE jelentéséhez, az ő elgondolása volt, eh, hogy legyenek ilyen munkaanyagok, nem gyakran volt ilyen, de azt hiszem ez eh, segít a vélemény elkészítésében. Nem tudom, a cél az volt, hogy eh, valóban olyan érzéssel lehessen, hogy széles körben alaposan megvitatott kérdéseket ismertetsz a véleményben. Kíván valaki hozzászólni az elhangzottakhoz? Richard azt mondja, hogy nem. Más sem akkor most az a helyzet, hogy 4 óra 30-kor kezdődik a köz meghallgatás. Úgyhogy most nincs megvitatni valónk, felfüggesztem az ülést. Szeretnénk még majd beszélni arról is, amit a koordinátorok ülésén tárgyaltunk meg, ezért kérem, hogy talán négy óra után 20-kor jöjjenek vissza, tehát negyed után 5 perccel 4 óra 20-kor folytatjuk.